told me about that. Give him we have to talk about it. Colleagues, we now move to the declarations of vote. Akkor a szavazatmagyarázatra rátérünk. Tehát folytatom az anyanyelvenben, hogy a tolmácsaink is örüljenek. Az első jelentés, a Kinnicsi jelentés. Itt a gyanúsított gyermekek elleni eljárás. Morvai Krisztina. Excuse me, Mr. Chair. Elnézést, elnök úr, e pillanatban még nem lehetséges beszélnem. Ön sem figyel, mert ön is kommunikál valakivel. A képviselők sem figyelnek, úgyhogy úgy gondolom, hogy megalázó lenne Eh, az európai polgárokkal szemben, hogyha folytatnánk az eljárást. Kérjük, kérem, várjuk meg, amíg normális körülmények között tudunk beszélgetni, tisztességes körülmények között tudunk felszólalni. Ezen körülmények között nem lehet felszólalni. Kérem, hogy eh, közölje a képviselőkkel, hogyha magánbeszélgetéseket szeretnének, akkor távozzanak a plenáris teremből, és várjunk a szavazatmagyarázatokkal addig, amíg a körülmények eh, kellően normalizálódnak. Köszönöm. Well, um, Mrs. Morvai. Morvai uh, do what you say because... Morvai asszony már vártam néhány percet, eh, hogy felkészüljön kollégák a tárgyalásaikat a plenárison kívül folytassák, kérem. A saját frakcióm Anneli, Keti, Sophie, kérlek kvül folytassátok a megbeszélést, hogy a kollégáknak lehetőségük legyen szavazatmagyarázatra. I think that should do. Úgy gondolom, hogy ez már rendben lesz. Tehát Morvai asszony egy percre szót kap. Köszönöm szépen. Támogattam a támogattam a gyermekkorúak eljárási jogairól szóló jelentést itt ugye a kifejezéssel lett probléma gyermekjogúakról beszél a jelentés tekintettel arra hogy a gyermekek jogairól szóló ensz egyezmény értelmében mindenki aki eighteen év alatti az gyermek ugye a mi magyar nyelvünkben fiatalkorúakról beszélünk fourteen és eighteen év közöttiek esetében de most már fourteen év alattiak is büntetőeljárás alá vonhatók bizonyos bizonyos esetekben. jogászként megtapasztaltam hogy micsoda eh, családi tragédiákhoz vezet az hogyha például egy gyereket mondjuk egy egyszerű lopással meggyanústanak azonban nincsen joga eh, tárgyalásra nincsen joga a védelemhez eh, nincsenek eljárási jogai és ezért teljesen kiszolgáltatott ez gy nem mehet tovább tehát ezért fontosnak tartom hogy ez a jelentés megszületett és örülök neki köszönöm szépen! percre Köszönöm, szépen hogy megadta a szót. Én nem támogattam ezt a jelentést, elsősorban azért nem, mert ugyan egyetértek, hogy egységes védelmet kell biztosítanunk a gyermekeknek, de én nem úgy nézem ezt a problémát, ahogy ez az irányelv túlságosan széleskörű joghatályt határoztunk meg. A magánélet szentségéhez való jog védelmének tagállami döntésnek kell lennie. A Csehországban például azon vitázunk, hogy a bűncselekményeket elkövető gyermekeket névtelenül kell kezelni, vagy nem. Másrészt azért nem támogattam ezt, mert a parlament kiterjesztette a gyermekek fogalmát 21 éves életkorig. Úgy gondolom, hogy ez túlzó. Az eredeti javaslattal kellene folytatnunk, az 18 évet határozott meg, ugye? Köszönöm, Posz Pisil úr Mamikins képviselő. Köszönöm szépen. Hogyha a statisztikákat figyeljük az Európai Unióban, akkor azt látjuk, hogy különböző bűnögyekben egy millió gyermek érintett. Ez az összes egy, eh, eh, megvádolt személynek a 10%-a. A tagállamok természetesen különbözően eh, ítélik meg ezt a helyzetet, hiszen nincsenek normatív definíciók arra, hogy mi a gyermekek igazságos, mi az igazságos bánásmód a gyermekekkel itt megpróbáltunk egy minimum joghatályt meghatározni a gyermekekkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez nagyon kedvező fejlemény. Azt is el kell mondanunk, hogy ezt az irányelvet az, azokra is használjuk, kiterezzük majd, aki 21, 18 és 21 között van. Azonban úgy gondolom, hogy új irányelven kellene dolgoznunk, amely a gyermekeket már 14 éves korútól bevonja e, ezek rendelkezés hatájára. Köszönöm szépen. Gill kolléganő lemondott a jogáról, Makovej kolléganő. Peste un millió de copi Nagyon szépen köszönöm. Egy millió gyermekről beszélünk, akik e, büntető eljárásokban e, érintettek a bizottság beszélései alapján évente. Ez 12%-a az összes büntetőjárásban érintett személynek. Ez óriási szám, óriási arány. A gyermekek jogai nem érvényesülnek a valóságban, a gyakorlatban eléggé, amikor a büntetőeljárásra kerül a sor. Ez a helyzet sok tagállamban. Sok tagállamban. Ez oda vezet, hogy olyan gyermekek ellen járnak el, akiknek a jogait a különböző hatóságok nem biztosították a tagállamokban ezért rendkívül fontosságú, hogy legalább minimum szabványokat, normákat meghatározunk e, a gyermekek jogainak a biztosítása érdekében. E, eljárási garanciákra van szükségünk, e, jogtanácshoz, tolmácshoz, hogyha erre szükség van, illetve ügyvédhez való jogoknak érvényesülnie kell. A méltányos eljárással kapcsolatban minimum normákat kell elfogadni olyan gyermekek esetében, akiket 18 éves körük előtt akár áldozatként, akár vádlatként bevonják ezeket. Köszönöm szépen Hennen kolléga, de ott van Hennen kolléga. Daniel, egy percre szót kapsz. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Köszönöm a szót. Ez a jelentés jogi státuszát az EU alapjogaira és szabadságjogaira helyezi. Az a dokumentum, amiről szó volt, biztosítottak minket, ö, ö, még Tony Blair idejében nem fog az Egyesült Királyságra vonatkozni. De azt mondták, hogy hát ez nem jelent semmit, minden jogi ö, ö, része megvan. Aztán azt mondta nekünk a jelenlegi miniszterelnök, hogy végül is az alapjogi karta fontos része a tárgyalásnak, úgyhogy semmi nem változott. Úgyhogy már megint az Európai Unió hatásköreiről van szó, a Nagy-Britannia azért küzdött, hogy kereskedelemről volt szó ezen a szervezeten belül, és az Európa Tanács foglalkozik a jogokkal. De úgy látjuk, hogy mégiscsak ide tartozik mindez. Ebbe az irányba haladunk, és hogyha gyakorlatilag meg akarunk maradni az elveinknél, le kell szállnunk erről. Köszönöm szépen, Stanislav Polcsak. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Be kell vallanom, hogy nem volt könnyű ez a szavazat, ami engem illet. Nem vagyok igazán amellett, hogy a büntető jogot is irányítsa az EU, ugyanakkor viszont vannak előnyei, hátrányai, de az előnyök talán eh, jobb esélyt adnak, úgyhogy végül is megszavaztam. Ami a legfontosabb volt számomra, az az volt, hogy egyenlő jogokat, feltételeket biztosítunk a gyerekeknek, és a garanciák, amelyeket biztosítunk számukra, gyakorlatilag azt jelentik, hogy, hogy a büntetőjárás során ne legyenek hátrányos helyzetben. Nem igazán ideális a kiterjesztés, de a cseh törvények értelmében is gyakorlatilag a minimális korhatárnál tartunk. Köszönöm. Kelly. Köszönöm szépen, Polcsak úr. Most egy percre Kelly kolléga. Köszönöm támogattam ezt a javaslatot, hogy védjük a gyermekeket a büntetőjogok során. Tudom, hogy kilenc trialógus után született ez meg, és nagyon sok munkát végzett több bizottság is. ezer gyerek áll pillanatnyilag büntetjárás alatt az EU-ban, úgyhogy egyértelmű, hogy biztosítékokra van szükség. Nagyon fontos, hogy gyerekeket védjük az eljárás során, és fair tárgyalást biztosítsunk számukra. De ugyanakkor, ami talán még fontosabb, hogy megelőzzük azt, hogy ismételten valamilyen bűncselekményt kövessenek el, ez rendkívül fontos és nagyon nagy kihívás. Végül csak azt szeretném elmondani, hogy elítélem az egyiptomi hatóságokat, hogy Abraham Halala tárgyalását elnapolták, Eh, pedig arról volt szó, hogy engedjék el, eh, de eh, letartóztatták évekkel ezelőtt, amikor még kiskorú volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy percre Stephen Wolf. Köszönöm szépen. Állandóan, amikor egy büntetőjogi határozat születik, jön egy irányelv, és talán elfogadható is. A jelenlegi körülmények között ezek az eljárások, hogy a eljárások során védjük a gyermekeket, elfogadható. Az Egyesült Királyság az irányelvből opt-outot kapott, mert a mi eljárásaink során, ami a gyermekeket illeti, magasabb szintek, mint az EU által javasoltak. De nem föltétlenül ez a lényeg. A lényeg itt az, akiknek június 23-án szavazniuk kell a népszavazás során az Egyesült Királyságban az, hogy ma olyan eljárásokat vezetünk be, ami nem ugyanaz, mint a miénk. Holnap olyan jogszabályok lesznek, amelyek nem olyanok, mint a miénk, és hogyha szavazunk, akkor valahol mindig is ezeknek a szabályoknak kell megfelelnünk. Itt nem a quo-ról van szó, hanem a jövőről. És az Egyesült Királyság továbbra is valamilyen sötét és reménytelen helyzetben maradt. Köszönöm. Akkor ezennel áttérünk Jens Geyer jelentésére az iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez. Javier Benito Silvág az első felszóló. Köszönöm ennek úr. Ma szavaztuk meg a 2017-es költségvetés alapjait. Nyilván hosszú egyeztetésekre lesz még szükség, azonban nyitott vita volt, és erre szükség is volt a költségvetés lezárása előtt ezzel együtt. Úgy tűnik, hogy ez a javaslat 2017-re ez a költségvetés nem sokat tanult a tapasztalatokból. Nagyobb Európai Uniós költségvetésre van szükség, amelynek a jövedelmeit jobban osztjuk el, mégpedig a tagállamok jövedelmi viszonyait jobban tükröző módon a menekültek e, e, szétosztására kell törekednünk, és nem arra, hogy szó szerint raktározok őket harmadik országokban. E, vannak itt olyan megállapodások, amelyek gyakorlatilag törvénytelenek tekintetőek. Úgy gondolom, hogy továbbra is sugalmasságra lenne szükségünk, amely nincs meg egyelőre, hogy humanitárius sürgős helyzetekre rendkívüli helyzeteket tudjunk úgy reagálni, hogy az európai értékeket nem áldozzuk be, hölgyeim és uraim. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percre López Bermejo kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelens, a jelentés ellen szavaztam, mert a költségvetési neoliberalizmust képviseli a, egyre regresszívebb a finanszírozás, és egyre kevesebb a demokratikus kontroll. Úgy tűnik súlyos helyzet eh, van, eh, hiszen eh, a gazdasági kormányzás struktúráit erősíti ez meg, ahol a közforrások esetében azt látjuk, hogy a, a, e, a szociális jogokat az európai többsége elveszíti, privatizálja tulajdonképpen a munkadó és a munkavállaló közötti kapcsolatot a piaci mechanizmusokat erősítjük meg ahelyett, hogy eh, egy valódi eh, olyan politikát teremtenénk, amely az, a közbefektetéseket eh, támogatná egy újfajta termelési rendszert kellene kitalálnunk. Az Európai Unió demokratikus döntéseket kellene, hogy támogasson, ahelyett, hogy zsarolásokkal élne a mezőgazdasági ipari eh, fejlődésnek a társadalmi eh, eh, igazságoságot kellene szolgálnia. Elnök, köszönöm szépen. Egy percben Dan Helen. Thank you, Mr. Deputy Speaker. 800 years ago. Köszönöm, elnök úr. 800 évvel ezelőtt az én választókörzetemben volt egy király és a nemesek, akik megalapították gyakorlatilag a Westminsteri parlament elődjét. És már a kezdetek kezdetén az első funkció nem a képviselet volt, hanem az, hogy elszámoltassa a kormányt, főleg a pénzügyi kérdésekben. Minden más csak a sallang volt, tehát a parlamenti képviselő feladata az volt, hogy a kormányt elszámoltassa. Most nézzék meg, hogy mi a helyzet most, amikor a két pénzügyi kérdésekről van szó, és egyáltalán mi, mint parlament, hogy állunk a jelentéshez. Mi mindig több pénzt kérünk, több európai alapokat, hogy növeljük a költségvetést. Ez pontosan az ellentétje annak, aminek, ami, ami a célja volt a nemzeti parlamenteknek. Egy biztos, a költségvetés soha nem lesz kisebb. Köszönöm szépen, mami Mamikins egy percre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy nagyon fontos több évre előre gazdálkodni. Az is nagyon fontos, hogy észszerűsítsük az európai forrásokat de természetesen nagyon jó, ami a Horizont 2020-ast illeti. Tehát itt van az Erasmus Plus, a digitális belső piac, tehát nagyon sok mindenre hagyatkozhatunk. A vállalatoknak meg kell könnyíteni a dolgukat. Tehát nagyon fontos az, hogy főleg a kis és középvállalatok jól teljesítsenek, hiszen az általuk befizetett adóbevételek nagyon hasznosak az európai költségvetésnek. Tehát 2 milliárd euró biztos, hogy impulzus ad majd az instabilitás ellen. Köszönöm szépen. Stephen Wolf, egy perc. Köszönöm szépen. Tegnap az Egyesült Királyság parlamentjában a Bank of England részvételével azt mondták, hogy kockázatai lesznek annak, hogyha az Egyesült Királyság kilép az EU-ból. Két dologra nem figyeltek oda, hogy milyen kockázata van annak, hogyha maradnak az EU-ban, illetve hogyha nincs változás az EU-n belül. A költségvetési jelentés keretén belül, amely útmutatásokat fogalmaz meg a 2017-es költségvetésre, arról van szó, hogy megpróbálják az EU-t megadályozni egyes államok, hogy több pénzük legyen. Az Egyesült Királyságban az embereknek meg kell érteni, hogyha arra szavaznak, hogy maradjanak, olyan szervezetben maradnak itt, ahol a funkcionárusok egyetlen egy célja az, hogy maradjon pénz, hogy a saját képviseletüket biztosítsák. Egyszer egészen fogalmaztak az Egyesült Királyságban. Mindenféle adózásra, valamilyen képviseletre van szükség. Itt most növelik a költségvetést, de a parlamenti képviselőknek ez semmi közük. Köszönöm. Very much. Eine Minute jetzt Stanislav Polcsák. Köszönöm szépen, Stanislav Polcsák, egy perc. Ja, podpor... Köszönöm. Köszönöm. Azért támogattam ezt a dokumentumot, mert fontos a költségvetés létrehozásához. Úgy gondolom, hogy általánosságban az EU-t nem szabad még egy területen destabilizálni, ez pedig a költségvetés. A korábbi luxemburgi elnökség rámutatott arra, hogy hogy tudunk hatékonyan költségvetéseket létrehozni, és hogy tudjuk el is fogadni. Ez volt a luxemburgi elnökség egyik sikeres lépése, és nagyon remélem, a elnökség, és talán a következő szlovák elnökség is sikerre jár, ami a költségvetést illeti. Én jobban szeretném, hogyha bizonyos rugalmassággal lehetne a költségvetést összeállítani, mert nagyok a kihívások, a migránsválság, a stratégiai beruházás, globális feszültségek mindenütt, mindezekre fel kell készülni. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Ez volt a Gájer jelentéshez adott utolsó szavazat magyarázott, áttérünk a Hübner jelentésre, a szabályozás javításáról szóló intézményközi megalapodás. Morvai Krisztin az első felszóló bár csak tartózkodtam nem igennel e, szavaztam nagyon tetszettek egyes részei ennek a jelentésnek különösen azok amelyek e, ráerőstettek a szubszidiaritásnak és az arányosságnak a fontosságára valamint a nemzeti parlamenteknek a szerepére az európai unió és a tagállamok e, kapcsolatában. miért tetszett ez annyira és miért javaslom otthoni parlamenti képviselőtársaimnak társaimnak és politikus társaimnak hogy olvasgassák minél elmélyültebben ezt a jelentést merthogy újra és újra fel kell idéznünk az állampolgáraink számára is hogy mit jelent a szubszidiaritás azt hogy a nemzetállamok a tagállamok megtartják a szuverenitásukat nem adjuk föl a jogunkat arra hogy a saját országunk ügyében magunk döntsünk csak egy jogszabályilag nagyon körülhatárolt területen. és a migráció az például nem ilyen abban mi dönthetünk a saját államunkban például magyarként. köszönöm. Most Jiří Pospíšil kolléga egy percre szót. Já jsem tuto zprávu podpořil, protože jsem si vědom toho, že... Köszönöm. A jogszabályaink minősége néha kérdéses. Tehát például, hogyha én vagyok felelős, például a Cseh Köztársaságban azért, hogy az európai jogszabályok átültetésre kerüljenek, akkor nagyon különböző értelmezések születhetnek, és nagyon nehéz eldönteni, hogy igazából a nemzeti jogba hogyan ültessünk át egy irányelvet. Most a jogalkotás minőségéről beszélünk, tehát nem csak technikai dolog ez, hanem politikai jelentősége is van. Ez a parlament és az Európai Unió többi intézménye olyan jogszabályokat javasolt, amelyeknek eh, igen eh, nagy szerepe van abban, hogy hogyan látják a polgárok az Európai Uniót. Nagyon fontos a nemzeti parlamentek erősítése is ebben a tekintetben. Köszönöm, Poszpisil úr. Sven Schulze kap egy percre szót. Elnök úr, kellem, kedves kolléganők, kollégák, igennel szavaztam, de azért egy picit fájt a gyomrom közben. Minden a megfelelő irányba megy, ez igaz, és szerintem konkrétabb tények jobbak, jobbak lettek volna. Tehát a kis és középvállalatok esetében például azt vártam volna, hogy legyen egy KKV-teszt, amely kötelező, de hatékonyabbá kell tenni a tanács, parlament és bizottság közötti tárgyalásokat mármint átláthatóbbá kell ezeket tenni. Szerintem nem rossz a jogszabály. Igennel szavaztam, de azért egy kis hasfájásom volt közben. Danke, Kollege Schulz. Jetzt Andrés Mamikins. Mamikins képviselő egy percre. Nos, az Európai Uniós szabályozásnak a lehető legjobb minőségűnek kell lennie, máskülönben ez fél milliárd ember életére hat ki, és minden területen, a kultúrában, a oktatásban, minden más területen is. Ami az oktatást illeti, pontosan a dokumentumot, amiről beszélünk, nagyon fontos, hogy sok olyan vonatkozás van, amely a KKV-kre vonatkozik, ezeket figyelembe veszi a jelentés. A cégek nagy része az Európai Unióban kis és közép méretű. A jobb és egyszerűsített szabályozás ugyancsak kívül fontos. Nagyon sok olyan ember, aki él, igazán van nem tud semmit arra, hogy az Európai Unió intézményei hogy működnek, ezért közelebb kell eh, kerülnünk az emberekhez, a szavazóinkhoz azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy jó legyen a kommunikáció a parlament és a bizottság között. Ezért szavaztam erre az anyagra. Köszönöm szépen. Vielen Köszönöm szépen. Makovály asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok jogi aktus az, amit meg kell tárgyaljunk az EU-ban, talán túl sokat is. És minden képviselő egyéni programja is rendelkezik ezen kívül. Éppen ezért a jogalkotás mindig igen, de sajnos különösen egyébként igazából egyfajta karácsonyi kívánság lista az, amiről szó van, és sokan nem is tudják már nyomon követni. Tehát nincs pontos tartalom. Éppen ezért rendkívüli módon örülök ennek a jelentésnek, hiszen végre világos, rövid, jogi aktusokra van szükség, amelyeket pontosan fogalmazunk annak érdekében, hogy az európai polgárok nyomon tudják azt követni, hogy nem mindenki a veszőparipáját ismételje. Ez az, amit minden jogi aktusban szeretnénk látni. A bizottság, a tanács és a parlament egyeztessen és konzultáljon a diákokkal, és éppen ezért dolgozunk. Átláthatóság és konzultáció a címszó. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Makovály asszony. Piper úr, egy percben. Köszönöm szépen, most be van a mikrom kapcsolatom. Én megszavaztam az állampolgárokra vonatkozó jelentést, mert a bürokrácia leépítése és a függetlenség, a nyomonkövetés és a hatások is nagyon fontos. Az azt, hogy szeretném, hogy a bizottság tervezetében sokkal erősebb kötelezettséget vállalt a tanács és a parlament is parlamentnél saját önálló kötelezettségvállalással többet vállalt. Az a kérdés, hogy vajon a tanács és a parlament, és különösen a parlament miért akadályozta ezt meg, vagy miért gyengítette olyan jelentős mértékben, ahol a trilóguson a parlament szavazása nélkül sokkal nagyobb átláthatósági vívmányok eltűntek emiatt. A bizottság az európai bürokrácia fekete pétere marad, nagy kár, hiszen elhalasztottuk azt az esélyt, hogy a, az állampolgárok megtudják, hogy a jogalkotásomon ki, miért, melyik szakaszban felel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mark Tarabella egy percben. Elnök úr, a három szocialista ellene szavazott ennek a megállapodásnak azért, mert a parlament tehát nem, parlamentál nem csak konzultálnia kéne az Európai Tanácsnak és Bizottságnak. A kizárólagos konzultáció egy társjogalkotónak nem elég egy ilyen alapvető fontosságú ügyben. A frakciónk úgy gondolja, hogy a refit, ami ebben a megállapodásban szerepel, veszélyt jelent, és a társadalmi, szociális védelem, az egészségügy és a környezet védelme ellen veszélyeket tartalmaz. Ezért nem tudjuk ezt az intézményi megállapodást elfogadni. Beteg most Európa, szociális integrációra van szükség, több harmonizációra az adóügyben és a szociális ügyekben, ezért ez a szöveg szerintünk ezt aki nem válaszolja meg. Köszönöm, az utolsó felszól pedig Steven Law egy percben. Köszönöm szépen, alelnök úr, jobb jogalkotás, jobb törvények, persze mindenki ért ezzel. Szükségünk van jobb jogszabályokra, az Európai Uniónak is. 40 év alatt most oda jutottunk, hogy a GDP a lehető legalacsonyabb, mióta az Európai Unió jogszabályokat alkot. Alacsony a produktivitás, munkanélküliség van, átlagban 13%-ban a kontinensen, és a fiatalok munkanélkülisége is elérte a 30%-ot. Ez a kontinens haldoklik az EU-s jogszabályok miatt de amikor megnézzük ezeket a jogszabályokat, azt is meg kell vizsgálni, hogyan hozzák őket létre. Az USA-ban vannak szenátorok, kongresszus, akik azért hozzák létre a jogszabályokat, mert az embereknek szükségük van rá. A nemzetállamokban a parlamenti képviselők hozzák létre a törvényeket, de itt az EU-ban a tisztviselők teszik ugyanezt. Az EU jobb jogalkotást akar, ezt mondják. Ez olyan, mint hogyha egy süllyedő hajó kapitánya ki, kiáltana a tengerre, hogy segítség. Köszönöm szépen a szavazat magyarázatok ebben a témában most lezárul. Egy következő indítványról tárgyalunk a Filip Morris Tohányárokra vonatkozó megállapodásra. Morvai Krisztina az első. Egy percben. Köszönöm szépen. Ha az ember ránéz ennek a mm, jelentésnek a címére, ami úgy szól, hogy a dohánytermékekre vonatkozó megállapodásról, zárójel a pmi megállapodás akkor arra gondol hogy ez a pmi biztos az uniós szerteágazó bürokráciának valamelyik kis tagja és ennek a rövidtése azonban megismerve a jelentést kiderül hogy ez nem más mint a philip morris international egy hatalmas dohánygyár és kiderül a jelentésből hogy még négy másik dohánygyárral is e, szerződéses kapcsolata van az európai uniónak. van egy tanácsom minden egyes európai uniós országban köztük hazámban is magyarországon az érettségi előtt álló diákoknak mutassák meg csak ezt a cmet hogy az európai unió és a philip morris international közötti megállapodás és ha nem tudja hogy ez miért elfogadhatatlan akkor nincsenek megfelelő állampolgári ismeretei ahhoz hogy leérettségizzen e, újra kell tanulnia azt hogy mi az hogy transzparencia mi az hogy korrupció és a többi. köszönöm. Egy percben Jiří Pospisil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já po prostudování veškerých Köszönöm szépen, elnök úr Miután az összes dokumentumot tanulmányoztam, eléggé tartózkodó vagyok ezzel a megállapodással kapcsolatban. Világosan látszik az, hogy ez a korábbi megállapodáshoz képest, illetve ennek a meghosszabbítása, amiről most szavaztunk, azt mutatja, hogy csökken a csempészet. Csökken a hamisított Philip Morris termékek száma, de ugyanakkor növekszik az úgynevezett fehér cigaretták mennyisége. Ez azt jelenti, más szóval, hogy a dohánytermékek tekintetében az általánosságban hamisított termékek száma nem csökkent. Ezért rendszer szintű megoldásra van szükség, nem csak egyszeri megállapodásokra bizonyos gyártókkal, mert látszik, hogy ez még csak a piac átalakításához sem vezet, és nem csökken az illegális kereskedelem. Köszönöm szépen, Poszpisi kollega. E, Manikins úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Lettországban, hazámban a hamisított dohányipari termékek mértékét tulajdonképpen láthatóan növelik évről évre. A régiónk mégis az EU legszegényebb régiói közé tartozik, a lakosok megpróbálják túlélni a rossz helyzetet a hamisított cigarettákkal, és addig, amíg nincs legális munka, ez így is marad. Nagy kár, hogy a bizottságnak ennyi időre volt szükség ahhoz, hogy egy ilyen technikai jellegű javítást elvégezzen. 2014. februárjában jelent meg a dokumentum, tavaly májusra vártuk az elfogadását. Ez egy illegális ügylet, illegális ágazat. Ez nem a hamisított cigarákkal való kereskedelem nem más. Ezt végre korlátoznunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Manikins kollega. Klaus Buchner egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindeddig élt egy szerződés a Philip Morris és az EU között. Én úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű szerződéseket kerülni kellene, alapvetően elvi szinten. Egyszerűen először is azért, mert nem szabadna pénzmozgásra sort keríteni, másodszor pedig az EU egyes konkrét cégekkel ne tárgyaljon, mindenkinek rendelkezésre kell állnia a dohányipar különböző módon próbálja befolyásolni a politikát. Azt is látjuk például a választott bírósági eljárásokban. Éppen a Philip Morris egyre inkább törekszik ilyen eljárásokra, hiszen így tud befolyást gyakorolni a konkrét politikára. Úgy gondolom, hogy ezt le kell zárnunk, ezt az utat, ezért nagyon örülök annak, hogy a parlament úgy szavazott, ahogy szavazott, és ezt az együttműködést leállították. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, professzor Buchner. Makovály asszony, egy percben parancsoljon. a dohánytermékek illegális kereskedelme körülbelül 10 millió eurós veszteséget okoz az Európai Uniónak, a saját pénzünket veszítjük el. Ráadásul az illegális dohánykereskedelem a szervezett bűnözést finanszírozza, a határokon átnyúló bűnözést, és hozzájárul az emberkereskedelemhez és más illegális tevékenységekhez. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság megpróbálta megmagyarázni, hogy mi ennek a Philip morris aláírt egyes, egyességnek az értelme. Remélem, hogy nem csak ennyire rövid idővel az elfogadás előtt próbálnak meg majd nekünk magyarázatot adni a jövőben, hanem korábban tájékoztatnak minket. A tárgyalások titkosan zajlottak, és azok, akik szerettek volna betekinteni a dokumentumokban, nem tehették meg, csak az után, hogy rengeteg papírt kellett aláírniuk, és elbújtak egy sötét lukban. Egy, az első illegális dohánytermékek kereskedelmével kapcsolatos megállapodáshoz képest fejlődést kell elérni. Köszönöm szépen! Ezzel a szavazat magyarázatoknak vége a mai napon. 15 óráig félbeszakítjuk az ülést.